Możemy zaczynać. Engedjék meg, hogy elkezdjük az ülést. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! Paolo de Castro úr meghatalmazásával én leszek ennek az ülésnek a levezető elnöke. Powtarzam, witam Państwa bardzo serdecznie. Engedjék meg, hogy megismételjem. Tisztelettel üdvözlöm valamennyiüket. Én helyettesítem ma az elnöki székben Paulo de Castro urat. Szeretnénk eh, elfogadtatni a mai napirendet. Lesz néhány változás, ezeket röviden elmagyarázom. Először is szeretném a következő változásokkal együtt elfogadtatni a napirendet. Eh, néhány észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt a mai ülés internetes közvetítéssel megy ki, amint mondtam, Paulo de Castro úr nem tud jelen lenni, ő kért fel, hogy vezessem le az ülést. Ez volt az első téma. Aztán Mr. Silvestris ugyancsak nem tud jelen lenni, ennél fogva tehát a napirend harmadik pontját elnapoljuk szeptember 30-ára. Tehát még egyszer, a napirend harmadik pontja szeptember 30-áig elnapolva. Továbbá e, úgy döntöttünk, hogy holnap délután egy trilógust tartunk. Ennek következtében a 11-es napirendi pont, azaz Reimers asszonynak az ellenőrzésekkel kapcsolatos anyaga, e, ez a holnap délelőtti ülésre e, kerül át. Reimers asszonynak a, a véleményét, tehát holnap délelőtt beszéljük meg. Úrike Rodaszt asszony anyaga az élelmiszerválsággal kapcsolatban, illetve a 13-as pont a kapreform állapota. Ez a két napirend törlésre került. Egyébként pedig szeretném elmondani, hogy a tolmácsolás minden hivatalos nyelven rendelkezésre. Most tehát akkor tovább lépünk. A következő pontunk a négyes, a növényi betegségek elleni védintézkedések. Előadója Heinek Fajmon. A 43-as a bizottságnak a szándéka az, hogy védje a, a, az az erdőgazdaságot és a növényvilágot azzal, hogy elejét veszi az idegen kártevők szaporodásának. Ez kapcsolódik egyébként ahhoz a ponthoz, amelyik a növények reproduktív anyagainak, szaporító anyagainak az előállításával és forgalomba hozatalával foglalkozik. Hát nagyon fontos hogy a fogyasztók megkapják a termést, illetve a termelők pedig tovább tudjanak pénzt keresni. Nagyon érdekes, nagyon fontos a téma, ennél fogva fel, fel is kérném Fajmon órát, hogy szíveskedjen felvezetni ezt a bonyolult témakört. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! szeretném önöknek felvezetni a növényi betegségek elleni védintézkedésekkel kapcsolatos rendelettervezetet. A bizottság úgy döntött, hogy e, felvizsgálja a területtel kapcsolatos jogszabályokat, és ma lesz az első alkalom, hogy vitatok, vitatkozhatunk a tervezetről. A anyag szeptember végére készül el, akkor nyílik majd mód mindannyiuk számára, hogy módosítókat nyújtassanak be. E, a módosítók benyújtásának határideje egyébként idén december 6-a. Ezek után majd szavazásra bocsátjuk a jelentést. A jogszabály célja az, hogy e, fokozzuk a védelmet a különféle növényi kártevők e, ellen. A növényi szaporító anyagok szempontjából is nagyon fontos ez. Úgy döntöttünk, hogy a növénykártevők témáját egy új rendeletbe emeljük át. Ennek célja az, hogy fokozzuk a rugalmasságot a növénykártevők kapcsán. Itt vannak a karanténkártevők, illetve a minőséget romboló kártevők is. E, a védelmet úgy fokozzuk, hogy az Európai Bizottság e, képes lesz arra, hogy preventív intézkedéseket hozzon különféle harmadik országok ellen. A védekezési időszak négy év lesz, ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy megfelelően kiértékelhessük a kockázatokat. A rendelet tervezete az is kimondja, hogy a utazók, akik ellenőrzött növényeket szállítanak a csomagjaikban, ugye teljes mértékben be kell, hogy tartsák a vonatkozó szabályozást. Ez a rendelet kötelezi a tagállamokat arra, Eh, hogy a kártevőkkel kapcsolatos ellenőrzéseket elvégezzék a eddig nem fertőzött területeken is. Hogyha kimutatnak fertőzöttséget, akkor meg kell semmisíteni a kártevőket. Eh, rendszeres megfigyeléseket kell elvégezni, illetve megsemmisítésre irányuló intézkedéseket kell foganatosítani, különösen a prioritást élvező kártevők esetén jogot kapnak arra, hogy kar karantént hirdessenek ki olyan kártevők esetében, amelyeket nem lehet kipusztítani. Ezeket egyébként egy hivatalos nyilvántartásban kell vezetni, nyilvántartani, és egy kötelező növény egészségügyi útlevél eh, lép majd életbe. Eh, ez biztosítja majd a jogszabálynak történő maradéktalan megfelelést. A növény egészségügyi eh, útlevél kötelező lesz minden egyes vetésre szánt növényben, növény esetében. Lesznek azonban kivételek. Az egy ilyen ilyen növények kis mennyiségben, ha például a végfelhasználónak kerülnek eladásra, akkor mentességet élveznek. Egyébként ez egy standardizált, szabványosított növényegészségügyi útlevél lesz, amelyet erre kijelölt operátorok fognak üzemeltetni. Ugyancsak fontos az a kérdés, hogy ki foglalkozik az élelmiszer csomagolással. Az ő esetükben is be kell tartani a nemzetközi növényegészségügyi előírások 15-ös pontját. Igaz, hogy ez fokozni fogja az administratív terheket bizonyos tagállamokban, de az is elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a pozitív hatások elhanyagolhatók. Például éves jelentések készítése a 17-es, 18-as vagy a 20-as paragrafus alatt felsorolt növényi kártevők előfordulásáról. Ugyanilyen jelentéseket kell létrehozni a 25-ös cikk 3-as pontja alapján a karantén kártevők vonatkozásában vizsgálni kell a utazókat, a fogyasztókat, illetve a csomagban érkezett küldeményeket. Ezek a kötelezettségek, amelyeket figyelembe kell venni. Ha lehet, akkor vagy egyszerűsíteni kell, vagy egyszerűen törölni kell őket. Mindenesetre a bizottságnak több hatásköre lesz, hogyha felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadnak el. Különféle szimulációkat is kell végezni, ez a 25-ös cikkben található. Rendkívül fontos a figyelemfelkeltés, a bizottság hatásköreit e területeken újra át kell fontolni. Én úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk azt a lehetőséget is, hogy a vizsgálók beléphessenek magán tulajdonban levő földekre, hogy ott semmisítsék meg a kártevőket. A hivatásos operátoroknak nem csak útleveleket kell kibocsátani, hanem bizonyítaniuk kell azt is, hogy az általuk a piacon forgalomba hozott növények jó egészségi állapotban vannak. A bizottság fogja megfogalmazni, hogy a megfelelő felhatalmazásokkal rendelkező operátorok milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Rendkívül fontos a szükséges finanszírozás. Hogyha a szabályozást szigorúbbá akarjuk tenni, akkor ehhez megfelelő finanszírozást kell hozzárendelni. Ugyanez vonatkozik az állatok egészségének finanszírozására is. Úgy gondoljuk, hogy pénzügyi kompenzációt kell biztosítani a hivatásos eh, gazdasági szereplők eh, számára indokolt esetekben azt hallottuk, hogy a finanszírozás bekerült a több éves pénzügyi keretbe, tehát 2020-ig. A magam részéről ezt szerettem volna elmondani erről a rendkívül bonyolult témáról. Várom az önök észrevételeit. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Możemy w takim razie... Köszönöm szépen. Akkor most megkezdhetjük a vitát, kérdéseket tehetünk föl. Először Agnyó úrnak adom át a szót. Tessék, uram! Elnök úr, csak ügyrendi kérdésben szólalnék föl. A hölgy itt előttem jelentkezett. Szeretne előttem szólni? Nem. Jó. Hát növényi kártevőkről beszélünk itt, és azt elfogadom, hogy egy kicsit másképpen tekint a kolléga, a bemutató, témát bemutató kolléga erre a kérdésre, kérdésre, mint én. Tehát, hogy az EU egy fantasztikus szervezet, ilyen hatalmas területet fed le, az emberek oda utaznak, ahova akarnak, és emiatt nagyon könnyen átvihetik a fertőzést egyik helyről a másikra. De hadd mondjak még ezeken kívül valamit. Nem az EU védi a növényeket a fertőzésektől, hanem a tudósok, akik kutatnak, E, és e, ők fogják e, ellenőrizni is a betegségeket, és nagyon sok pénzeket, nagyon sok pénzt fektetünk be ebbe a munkába, ezért elvárhatjuk, hogy ezzel kapcsolatban egy megbízható és felelős törvényi keret alakuljon ki tehát az a fontos, hogy tudományos érveken és adatokon alapuljon mindez a jogi keret, ne pedig a lobbik tevékenységének befolyása alatt. Láttuk nem régen, hogy pontosan ennek az ellenkezője történt meg. A bizottság ugyanis egyetértett abba, hogy a neonekavenoidot be kell tiltani, mivel a méhekre káros. Ez nem volt ugyanakkor tudományosan alátámasztva, csak egy vélemény volt, mégis jövő évre, jövő évtől kezdve ezt az anyagot be fogják tiltani, annak ellenére, hogy nagyon fontos növényvédőszernek tartható. Én is gazdálkodó vagyok, és és egy vadvirág keveréket vetettem be, amely a virágzáskor tele volt méhecskékkel, nagyon jó nyarunk volt ugyanis, és emiatt ebből azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem volt szükséges betiltani ezt a bizonyos anyagot, egyszerűen, ha jó nyarunk van, akkor rengeteg méhecske is van. Tehát ebből azt szűrhetjük le, hogy ne, kell, ne, ne, ne tiltsunk be növényvédőszereket sietősen, a megfelelő tudományosan alátámasztott érvek nélkül. Köszönöm. Nagyon optimista hangvételű információt kaptunk, hál' Istennek. Nagyon jó tudni, hogy a méhek száma növekszik. A bizottság képviselő és biztos hozzá fog ehhez szólni. Most Ájúzó asszonynak fogom adni, fogom átadni a szót. Muchas gracias, señor presidente. No hay ningún problema con el orden. Eh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő részletes magyarázatát ezzel a rendelettel, tervezettel kapcsolatban. Ez egy öt rendeletből álló csomag, amely 70 jogalkotási aktust fog majd helyettesíteni. Ezek mint a növények importjánál tapasztalható betegségek megtiltására próbál koncentrálni. Nagyon nehéz ez a feladat, nagyon komplikáltak a részleten. Először is azt szeretném mondani, hogy az összes <clears throat> javaslatra vonatkozóan elmondhatjuk, hogy a bizottság visszaél a delegált aktusok használatával, ennek a lehetőségével. Úgy gondolom, hogy az alapjogszabálynak sokkal specifikusabbnak kellene lenni, nem hagyhatunk egyszerűen mindent a bizottságra és annak delegált aktusaira. A, az ellenőrzésről beszélünk, a vigilanciáról, a növénytermesztésről. A bizottság ebben a formában szeretné el, maga eldöntetni, hogy, eldönteni, hogy milyen testületeknek lesz majd joga az ellenőrzés, illetve a felügyelet. Tehát úgy tűnik, hogy a bizottság akarja meghatározni, hogy mi történjen, pedig a bizottság csak az alapokat kellene, hogy lefektesse, és az a tagállamoknak kellene eldönteni aztán tagállamonként, hogy milyen testületek gyakorolják az ellenőrzési jogot. Ez ugyanis sokkal hatékonyabb és sokkal praktikusabb is lenne. A másik kérdés a kis vállalkozások kérdése, az ezekkel kapcsolatos, ezeket érintő része a jogszabálynak. Én úgy gondolom, hogy az európai vállalkozók, KKV-k nem tudnak már nagyobb terheket elviselni a jelenleginél. Még egy téma, amely különösen az én hazámat érinti, a Kanári-szigeteket a bizottság kizárja a rendelet hatája alól harmadik országként kezeli őket. Igaz, hogy egy későbbi időpontban, amikor már elkészült az területet sújtó kártevők listája, akkor majd szeretné visszatagolni az Európai Unió területébe. Minden esetre a Kanári-szigetek külön különös helyzetben vannak, viszont van is Kanári-szigeteken saját jogszabály, megfelelő jogi keret, amely szabályozza ezeknek a kártevőknek a, ezenek, ezek ellen a kártevők elleni védekezés, de azt gondolom, hogy mégiscsak az Európai Unió övezete vagy területe alá kellene ezeket a szigeteket is sorolni, mert különben aláássuk az európai piacokhoz való hozzáférési lehetőségeiket. Ezen kívül a harmadik országokkal kapcsolatban, illetve az odairányuló irányuló onnan származó export, odirányuló exporttal kapcsolatban kicsit túllépünk azon, amit terveztünk. Az Európai Uniónak el kell fogadnia, az, hogy a különböző anyagok, illetve feldolgozott termékek az Európai Unión belül szabadon mozognak, és az európai országok közötti exportot minden országnak saját magának kellene szabályozni. Nagyon sok különböző tanúsítványi modell létezik a különböző országokban, tehát az Európai Uniónak nem szükséges ezt a területet, ezt a védelkezési területet lefedni. Csak arra kellene koncentrálnunk, ami az Európai Unión kívülről az Unióba érkezik. Ezt szerettem volna csak elmondani, örömmel várom a további fejleményeket a jelentéssel kapcsolatban. Bardzo, bardzo pani poseł dziękuję. nie tylko... Köszönöm szépen. Reimers asszonynak adom meg a szót. Amikor elolvastam ezt a jelentést tervezetet, és az egész csomagról is értesültem, úgy gondolom, hogy hogy ez ilyen íróasztalon elkészített anyag ízű anyag, nagyon nagy nehézségek lesznek majd a gyakorlatban való megvalósításával, és nagyon sok lehetőséget ad majd a bizottságnak a végrehajtási aktusok területén mi próbáljuk megszabályozni, hogy milyen módon legyenek szabályozva ezek a dolgok, és ezek, ezen közben nem figyelünk, nem tartjuk szem előtt az Európai Unión belüli különbségeket. A, a kártevők és a növényi betegségekről témájáról szólva, az a legnagyobb probléma, hogy a legelső felmerülésnél nem mindig jelentik be, és ezért, és ezen kívül még azt, az, arról sem gondolkozunk megfelelőképpen, hogy a kártérítés hogy, a kártérítés hogy szervezzük meg, ezért nem, nincs semmi ösztönző annak érdekében, hogy bejelentsék a felmerült betegségeket tehát azon kell elgondolkoznunk, hogy milyen kártevők vannak, nem csak azon kell elgondolkoznunk, hogy milyen gazdasági károkat okoznak ezek a kártevők, hanem hogy milyen ösztönzőket tudunk biztosítani annak érdekében, hogy valóban minél előbb bejelentsék a kártevők felbukkanását. Azt jónak tartom, hogy legalább a modernebb technikákra próbálunk támaszkodni, hogy ne legyenek papírhegyek a növényvédelemmel kapcsolatban hogy az administratív terheket ne növeljük ezzel is, hanem minél nagyobb teret szeretnénk adni az elektronikus bejelentési és ügyintézi lehetőségeknek. Ez meg fogja könnyíteni a gyakorlatban a munkát ugye az viszont másfelől igaz hogy minél többet ellenőrzünk annál több alkalmazottra lesz majd szükségünk és annál több ember dolgozik majd ezen a területen aki nem gazdálkodni fog hanem ellenőrizni és ez nem biztos hogy minden oldalnak pozitív. minden esetre nagyon örülök neki hogy meg fogjuk vitatni ezt a témát biztos hogy nagyon sokan élünk majd új javaslatokkal a növényi betegségről, illetve a növényegészségi témáról van itt szó, illetve majd később az állategészségügyről, de az állatvédelemről nincsen de reméljük, hogy a jövő évi választásra, tekintetre, választásra való tekintettel is felmerülnek az állatvédelmi és a géntechnológiai és egyéb, egyéb témák is, ezek majd felmerülnek, de ebbe a konkrét jelentésben nem tartoznak bele ezek az elemek, tehát az állatvédelem és a, a GMO kérdése. Ez a téma már magában is elég bonyolult, úgyhogy nem szükséges más ide nem tartozó témákat is bevonni. Már így is elég sok dolgunk van, nagyon szorít az idő, határidő előtt meg kell próbálni befejezni a témát és az is nagyon fontos, hogy a különböző növénykategóriákat megfelelőképpen különböztessük meg, és hogy ezekkel kapcsolatban a megfelelő ellenőrzési és szabályozási részleteket is egymástól külön, elkülönítve szervezzük meg. Köszönöm szépen, praktikus hozzáállást tanúsítasz, és ez elmélyíti az igen problémás, komplikált területről szóló jelentésbe való betekintésüket. Bové úrnak adom most át a szót, tessék. Igen, én is konkrét szeretnék, konkrétan szeretnék hozzászólni ehhez a történethez, ugyanis sajnos vannak olyan drámai példák Európában, amelyekre még mindig nem találtunk megoldást, és hektárok ezreit tették tönkre. Van egy olyan betegség, amely Franciaország déli részében tönkretette az erdőket, és nem csak nem a kereskedők, hanem a tudományos kutatás vezette be ezt a kártevőt. Az Európai Unió tulajdonképpen sosem foglalkozott ezzel, és ma ez hatalmas problémát jelent Franciaországban és eh, mivel Romániában is eh, eh, nagy kapcsolatok vannak az erdészeti anyagok kapcsolatban, engem nagyon aggaszt, hogy ezt exportálják majd ezt a kártevőt Romániába. Tehát ez is azt hangsúlyozza, hogy a szabályokat ki, meg kell, figyelembe kell venni. Aztán beszéltünk a kanári szeget, szegetekről is, amely a citrus növényeket fenyegeti, egy olyan kártevől, amely már Floridában régóta megvan, és Afrikában is, és a közel-keleten is megvan már. Az ilyenfajta betegségtípus, amelyekre nincsen igazából megoldás, az azt jelenti, hogy az éghajlatváltozásnak a következményeit is figyelembe kell venni. Ugyanis a kártevőknek a milliói mozognak az éghajlatváltozás miatt, és elhozzák ezeket a betegségeket. Tehát itt nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, problémákról, hanem a termelési helyeknek a problémájáról is. Végül pedig nem akarok most itt vitát kezdeményezni, de amikor a termelési módokról beszélünk, amelyek kockázatot jelentenek, és amelyek megjelennek olyan országokban, ahol a génmódosított szervezetekkel is dolgoznak, és vannak egy szuper ellenálló szervezetek is, tehát nem csak olyan betegségekről van szó, amelyek egy bizonyos ok miatt jelennek meg, hanem a mezőgazdasági technikák miatt, amelyek létrehozzák ezeket a szuper ellenálló kártevőket, és amelyeket nem lehet a hagyományos módszerekkel megszüntetni. Tehát ezért figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket, ez ilyenfajta viták során. Köszönöm szépen. Mivel többen nem akarnak hozzászólni, akkor szeretném most megkérni a bizottság képviselőjét, Simeon asszonyt, hogy adjon választ a kérdésekre. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a képviselőknek is, hogy hozzászóltak, és megjegyzéseket is fűztek ehhez a kérdéshez. Az első megjegyzéseket illetően, amelyek amely a szerekkel kapcsolatos, és ahogy Reimer úr is hangsúlyozta, eh, a GMO-k, tehát a gémodosított szervezetek, azok nem ennek a eh, rendeletnek a keretébe tartoznak, hanem egy másik fajta eh, rendelet alá tartoznak, és ezért ebben a rendeletben nem is javasolnak kezelési módokat erre. a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási a jogi aktusokat illeten szintén elhangzott egy megjegyzés, és az, hogy visszaéltek ezekkel. Nos, a, az alapaktus, amely abban az elveket fogalmazták meg. És a mellékletekben is belefogtalták ezeket az alap elveket. Ezen kívül technikai részletek a delegált és a végrehajtási aktusokon keresztül lettek szabályozva. A delegált aktusok kidolgozása során konzultációkat folytattak a szakértőkkel, és a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban a komitológiai eljárás fog segíteni abban, hogy megfelelő intézkedéseket fogalmazzunk meg. Épp ezért szeretnénk önöket arról biztosítani, hogy nem csak a saját kútfőnkből fogunk rendeleteket létrehozni, hanem szakértők segítségével és a komitológiai folyamat segítségével. A rendelet hatája alá tartozó területeket illetően vannak olyan bioföldrajzi területek, ahol a vegetáció és a kártevők valóban gyakoriak. de azok a területek, amelyeket kizártak, azok nem részei ennek, mert ott más a vegetáció, a növényzet, más kör, kártevők is vannak és kör, költségek. Épp ezért fontosabb, hogy az EU területét védjük meg, de a harmadik országoknak és ezeknek a területeknek is lehetőséget biztosítunk a kártevők elleni védekezésben, az olyan kártevők elleni védekezésben, amelyek a mi területeinken vannak meg. A gazdasági ösztönzőket illetően tehát, hogy a vállalatoknak jelenteni kell a kártevők által okozott betegségek kitörését, már is vannak kártérítések a gazdálkodóknak, hogy a növények, tehát a tönkrement növényeknek az értékét illetően. Épp ezért fontos a jelentés és a kártevőknek a megsemmisítése. És ehhez megvannak a megfelelő költségek, és megvan egy rendelet is, amely ezeknek a költségeknek az értékeit határ, meghatározza, szabályozza. Mindez a növényvédőszerekre, stb. vonatkozik. Ezek voltak a legfontosabb megjegyzéseim. Jelenleg ennyit szeretnék mondani. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük a bizottság képviselőjének. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy november 26-án meghallgatást tartunk majd ezzel kapcsolatban. December 6-ig lehet a módosításokat benyújtani, és január végén, február elején fogunk valamikor szavazni erről a kérdésről. és majd a a véleménynek, az elemzésére is sort kerítünk. Jó, hogyha nincs több kérdés ezzel kapcsolatban, akkor az ötös napirendi pontra térünk, növénynemesítés, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a minőség és a hozam növelésére. Most következik majd az első eszmecsere a saját kezdeményi jelentéssel kapcsolatban mint mondtam, azokról a lehetőségről van szó, hogy hogyan lehet a minőség és, minőséget és a hozamot növelni. Akkor most átadom a szót Paulsen asszonynak. Tehát akkor Marit a szó, kérem, vezesse be ezt a témát. Ja, Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégek! Eh, sajnálom, hogy már ma napirendre került ez a kérdés, ugyanis a szankó csomagnak nem része ez. Itt még igazából a saját véleményemet vázolom fel erről a saját kezdeményezési jelentésről. a Stockholmi Királyi Mezőgazdasági és Kertészeti Intézettel is szorosan együttműködtem ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És a különböző növényfajtáknak a kutatásával kapcsolatban konzultáltunk. Ugyanis a multinacionális cégek egyre inkább a kezükben tartják a piacot, és ez az óceánon is átkelt már ez a jelenség, és ezért Európának kezébe kell fogni ezt a kérdést, tehát a saját fejlesztésünkről nekünk kell döntenünk. A szakbizottságban mindenki tudja, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az elkövetkezendő 40-50 évben a mezőgazdasági termelésnek. Tudjuk, hogy a lakosság számának növekedését késelni kell az élelmiszertermelés 70%-os növekedésének. Kevesebb föld, víz áll rendelkezésre, és kevesebb növényvédőszerrel kell mindezt megoldanunk. Mindez hatalmas igényeket, követelményeket támasz velünk szemben. Növelnünk kell a terményeket a meglevőt földterületeken, olyan növényeket kell ültetnünk, amelyek szárazságtűrőek, vagy nem pusztulnak el, hogyha több, hogyha árvizek és es, sok eső van, és ellenálló az új betegségekkel szemben. Épp ezért én szeretnék ezzel a kérdéssel kapcsolatban eszmecserét folytatni. Nem tudom persze, hogy van-e már erre megoldás, de európai szinten foglalkozni fel kell vele, kutatásokat kell végezni, összehangolni ezt a munkát, és többet tenni, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Erre kell felhasználni a kutatási pénzeket, és a KKV-knek a sokféleségét is növelnünk kell, hiszen ők egyre inkább elvesztik a talajt a lábuk alól, mert a szabályok és a, az összegek a nagy vállalatokat célozzák meg, mert ők fogják a termények, ők fognak a termények védelméről gondoskodni. Ők árusítják a vegyszereket. Én szeretném, ha visszatérnénk Európában a sokféleségre, és a modern technológiát ebből a célból használnánk fel. Ezt a kezdeményezést azért indítottam el, mert lezártuk a kap következő 7 évéről folyó tárgyalásokat, és most akkor meg el kell döntenünk, hogy milyen irányt szeretnénk venni szeretném önöktől meghallani, hogy önök mit szólnak mindehez. Ez persze már nem, semmi köze nincs a bizottsághoz, ez egy teljes mértékben saját kezdeményezésű vélemény. Elnök, megnyitom az eszmecserét. Első jelentkezőnk, Lebrun úr. Bocsánat, mondja az elnök, Madame Lebrun. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A frankciónk nevében Marit eh, Paulsen eh, jelentésével kapcsolatban, amely a növénynemesítés kérdésével foglalkozik. Eh, szeretnék felszólalni. Ez egy központi kérdés, és mindennyien megállapítottak már, hogy a világ élelmiszer eh, eh, igénye 70%-kal fog növekezni. Tehát 2050-ig eh, a népesség növekedése eredményeként és az életszínvonal világ szintű növekedése miatt, és a, épp ezért a, a húsok iránti igényel kapcsolatban tennünk kell, mert ez négyszeresére fog növekedni. Épp ezért fontos, hogy tegyünk valamit, és tudjuk, hogy az Európai Unió jövőjét is meghatározza ez az igény. És az EU gazdasága és strukturális egyensúly szempontjából nagyon fontos. Nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy azt, hogy többet termeljünk, azt nem lehet akárhogyan megtenni. Nyilvánvalóan nem lehet a forrásokat kimeríteni, tehát a tartóságot biztosítani kell az állampolgárok számára. Nyilvánvalóan környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, és fontos, hogy az Európai Unió megmutassa, azt, hogy gazdaságlag és társadalmi szempontból is fel, fenntartható ez, megtartható ez a ö, ö, cél. Ugyanis a cél érdekében a kutatás területén mindent meg kell mozgatni azért, hogy új és alternatív megoldásokat találjunk, amelyek nem csak a társadalom, hanem a tartós fejlődés igényeinek is megfeleljenek. Tehát a többet termelni az nem azt jelenti, és nem összeegyeztetetlen a jobb termeléssel. Tehát fontos, hogy a növényi szelekcióval is foglalkozunk. És ezek között, mivel ez egy nagyon széles körű terület, és figyelni kell, hogy ne vegyük túlzásba, ahogy José Bové is mondta, eh, tehát, hogy eh, ne ideológiákat eh, kreáljunk, hanem valóban megvolásítható megoldásokat találjunk. Tehát például természetes folyamatokat kell, folyamatokat kell optimizálni, és meg kell ezeket érteni, és figyelembe venni. Épp ezért az európai kottatóknak figyelembe kell venni a, a világ versenyhelyzetét is, tehát Európában védeni kell magunkat, ugyanis sajnálatos lenne, hogyha ezekben a kérdésekben Európa marginalizálva lenne nyilvánvalóan vannak olyan GMO technológiák, eh, amelyekkel már foglalkoztak Európában, eh, és a mezőgazdasági szakértők is foglalkoztak vele, de fontos, hogy a, mind a két fél megértse egymást, azért, hogy vagy éberen, vagy óvatosan lépjenek előre. Épp ezért a parlamenti képviselőknek is fontos, hogy megvilágítsák ezeket a kérdéseket minél igazságosabban, és a kutatásról és az innovációról úgy beszéljünk, hogy az alapdolgokhoz, alapkérdésekhez kérünk vissza, és megőrizzük a genetikai sokféleséget nem szabad elhalasztani ennek a kérdéseknek a megtárgyalását, ugyanis ezek nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást. Most megadom a szót Bovi úrnak. Azt hiszem, hogy Paulsen asszony munkája jelenleg csak vélemény, de talán ez ösztönözheti a bizottságot, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és kiraj, felrajzoljon egy olyan lehetőséget, megoldási lehetőséget, amelyhez szükség van a kutatási költségvetésre. Az eddigi kutatási költségvetés csak a arra koncentrált, hogy a vállalatok elfogadtathassák a GMO-kat a közvéleménnyel. Emlékeztetnék egy projektre, amelyre 12 millió eurót fordítottak, hogy lenyomják a, a torkán a lakosságnak a GMO kérdését. Én konkrétabban azt javasolnám, hogy ebben a jelentésben javasoljuk azt, hogy a kutatási költségvetés segítségével a mezőgazdaság és a kutatási főigazgatóság között kapcsolatot teremtsünk, és a vetőmagok kérdésében a különböző területi és, és talaj különbözőségekből induljunk ki, és a kutatók segítségével kidolgozzunk egy olyan lehetőséget, egy olyan modellt, ahol ezeket a vetőmagokat cserélhetik egymással a, a kutatóintézetek. Ugyanis az igazi probléma ma, és itt válaszolnék Löbrön asszony nyugtalanító kérdésének, hogy bármilyen ma a talaj, az éghajlat, ugyanannyi vízre és és növényvédő anyagra, anyagot használnak. De itt a valóságot kellene figyelembe venni, és a különböző talajok, éghajlati körülményeket figyelembe venni, és ez lenne a kutatásnak a feladata, tehát hogy a valóságból induljon ki, és nem a, nem egy egységesített formában alkalmazni mindezeket a kérdéseket. Ezzel kapcsolatban valóban van munka, és ez vinne bennünket előre, és arra a rendeletre is kellene majd tarmaszkodnunk, amely a jelenlegi formájában még problémát jelent. Tehát még továbbra is megengedi, hogy a vállalatok tartsák kezükben ezt a kérdést, és nem a termelők, akik a vetőmagnak megfelelően változtathatnának. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. Agnyő úr megadom a szót. Thank you, Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen. Paulson asszony kérdése nagyon egyszerű volt. A növény nemesítés. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a minőség és hozam növelésre? Négy opciónk van. Egy, eh, random alapon eh, eh, keresztezzük a különféle fajokat, talán ebből valami jó kisül. Kettes opció, a növény keresztezés, A és B fajokat keresztezünk, hogyha mondjuk az A-ban valami gyengeséget találunk, akkor lehet, hogy a B-vel keresztezve ez kiváltható, és ez egy előnyös kombinációhoz vezet. E, persze ez lehet, hogy rosszul sül ki, ezt nem tudjuk. A harmadik alternatívánk például egy, egy egy, egy halom magot belerakunk egy zacskóba, ezt besugározzuk, és nagyon reméljük, hogy a mutáció, ami kijön belőle, az előnyös lesz az emberi nemre. Aztán, ugye, hogyha Frankenstein féle élelmiszert akarunk, akkor ez a megoldás. Na most az embereket nem ez aggasztja, hanem az aggasztja, hogy a tudósok ugye képesek voltak egy növényből egy gént izolálni, és ezt átültetni valamibe nagyon precíz módon, és ezzel felgyorsították az egész folyamatot. Azonban az Európai Unió azt mondja, hogy ez az egész gonosz, megáltalkodott, kegyetlen, és ez kanibalizmust hoz létre a növényvilágban. Hát ez nagy kavarodás vezetett. Ugye a brit intézményekben vannak tud, ö, tudósok, Rothamstedben, Angliában egy teljesen új szemmel vizsgálják ezeket a dolgokat, megvizsgálják, hogy például a növények képesek arra, hogy nem hordoznak vírusokat. Tehát most nem a kártevőket kell írtani, hanem egyszerűen a mutáns növények elhajtják a kártevőket, hogy menjenek máshova. Tavaly azt hittük, hogy ez jó ötlet. Azonban nem. Várható volt, hogy legalább három ezren kivonulnak az utcára, lehengerlik a rendőrséget, tüntetnek, tiltakoznak. Egyébként mindösszesen 150-en jelentek meg. Egymást váltva tartotta különféle antikapitalista szólamokat, szózatokat. Egyébként franciául is hallottam megszólalásokat, lehet, hogy ez tendenciózus. Tehát lehet, hogy az EU szándéka az, hogy egyre komplikáltabb teszteket csináljunk, és talán az a szándék, hogy az egész téma pörögjön vissza a tagállamok szintjére, és majd a tagállamok döntsék, döntsék el maguknak, hogy mit akarnak. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję za to. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az észrevétel. Most Andrew úr kapja meg a szót. Oui, merci, euh, président. À mon tour de, de, de remercier Madame Paulsen. Köszönjük szépen Paulsen asszonynak, hogy elindította ezt a jelentést, hiszen ez egy nagyon összetett kérdés, de nagyon lényeges is. Én Kapulos Santos kollégának a véleményét szeretném most ismertetni. Nagyon szépen köszönjük Paulsen asszonynak a szociáldemokraták nevében, hogy foglalkozik ezzel a kérdésekkel. Ugyanis szeretnék a növényeknek a fejlődését úgy befolyásolni, hogy olyan fajták hozzanak létre, amelyeknek a hozama sokkal magasabb, és megfelel az éghajlati és talajkövetelményeknek. Ez a szelekció a növénytermelők munkáját követi a természetes szelekció után, E, a biotechnológiai módszereket e, alkalmazva. A növényi szelekciót versenyképessé és tartósá szeretnék tenni. Ezek az kifejezések e, divatossá váltak, és ezek használatával visszaélnek, akár csak a globalizáció keretében. A tartosság mit is jelent? A növényi szelekcióban azt jelenti, hogy a genetikai sokféleség hosszú távon elvész. Kereskedelmi szempontból e, Épp ezért a termelők bizonyos fajtákat e, e, részesítenek előnyben. A genetikai fajta változatosság eltönet, eltűnése e, e, sérülékenyé kezdi, teszi a növényeket. Épp ezért a politikusok feladata, hogy e, a növény, növényi szelekcióval kapcsolatban egy realista megközelítést alkalmazunk, és gondoljunk a következő generációkra is. Tehát legyünk éperek, vegyük figyelembe a tudomány fejlődését, de hosszú távon tudjuk, hogy melyek a megfelelő választások. A különböző éghajlati változásoknak kitett növényi vegetáció a különböző kérdések, mint például a szegénység a világ különböző pontjain, mind olyan kérdések, amelyek holisztikus megközelítést kívánnak, amelyekbe beletartozik például a talajok mikrobiológiája, stb. Tehát nagyon fontos, hogy felelős módon gondolkodjunk, és a következő nemzetékekre is gondoljunk, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjanak felelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rubik úr kapja meg a szót. Elnök úr, köszönöm a szót. A magam részéről én is támogatom Paulson asszonynak a jelentését. Szerintem haszafias tett volt tőle, hogy ő belevágott a téma kutatásába. Számos nüansz hangzott el, a téma szempontjából ezek egytől egyig relevánsak. Támogatjuk azt is, amit Bové azt mondott, Európában nagyon-nagyon sokfélék az országok, más és más körülmények vannak, és nagyon gyakran előfordul, hogy van egy cég, amely mondjuk megrendelt egy kutatást, aztán végrehajtott különféle kísérleteket, és felderített egy gazdasági potenciált, akkor reklám kampányba kezd az unión belül és kívül, de azonban az adott konkrét termék nem biztos, hogy alkalmazható eltérő éghajlati viszonyok között. A KKV-k azonban hajlamosak elhinni a reklámot, és belevásárolnak a termékbe, felhasználják, semmi nem sül ki belőle, és hát természetesen mindenki vesztességgel száll ki az üzletből. Nagyon szeretnénk összpontosítani a tényre, hogy a növény nemesítés, illetve az új fajtáknak a ki, kísérletezése csak úgy történhet, hogy mindig az adott regionális helyzethez alkalmazkodjon az eredmény. Ilyen távirányítással működő növénynemesítés nem nagyon működik. Nem régen vizsgál, láttam, jártam egy cégnél, ők burgonyát nemesítenek, ott hallottam, hogy, hogy számos különféle burgonyafajtát kísérleteztek ki, nemesítettek ki Lettországban. Ez jó hozamokat produkáltak, és már évtizedek óta használják a különféle burgonyafajtákat Lettországban. Aztán megnéztem a szakirodalmat, aztán kiderült, hogy hasonló típusú burgonyák, vannak hasonló típusú burgonyák, amelyek két vagy három év alatt teljesen lenullázodnak, tehát gyakorlatilag nem teremnek tovább még valamit hangsúlyoznék. Nagyon körültekintően kell eljárnunk, amikor megvizsgáljuk a liberális piacot, és az élelmiszer minőség kérdéseit. Emlékszem, 60 évvel ezelőtt, akkor a burgonya, amit akkor ettem, az összesen hasonlítható a mostaniakkal. Mostanában a burgonya kemény, ízetlen, nincs az a nyersanyag meg bennük, ami a 60 évvel ezelőtti burgonyában megvolt. Tekintsünk csak vissza egy kicsit a múltba. És gondolkodjunk el a minőségi termékeken. Talán meg kéne különböztetnünk azokat a cégeket, akik ökológiai termelésre adják magukat. Természetesen az ilyen jellegű termékek lehetnek drágábbak. Mindig van olyan, aki megengedheti ezt is magának. De hát az olcsó burgonya nem minőségi, nincs ö, tápértéke. Mindenképpen azt mondom, hogy az anyag jó, biztos vagyok benne, hogy nagy vitát fog kiváltani, és remélem jó eredményeket hoz majd. Elnök. Köszönöm szépen, csak úgy mellesleg. Hogy eh, ha visszaemlékszünk, én is a gyermekkori ízekre, hát lehet, hogy csak azért voltak mások az ízek, mert fiatalok voltunk a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Janis Kramisztisos úrnak. Thank you, uh, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Járis helyett Járis Karamicius helyett én fogok hozzászólni. Járis Karamicius, a mi ügyvédünk, ő igazán komplikált a növénynemesítéssel kapcsolatos kérdés. A bizottság tisztában van azzal, hogy az éghajlatváltozás milyen kihívásokat állít elénk a népesség növekedéssel együtt, és az élelmiszerbiztonsággal együtt. Úgy gondoljuk, hogy a növénytermesztés és annak fejlesztése, illetve az új növényfajták nemesítések kifejlesztése nagyon fontos eszköz ezeknek a kihívásoknak a kezelése terén az is fontos, hogy erre a célra kutatási forrásokat foglaljunk le. Ugyanakkor az európai növénytermesztő szektor igen innovatív, nagyon nagy részt vállal a globális területen is a növénynemesítésben. Az egyik leginnovatívabb szektor tulajdonképpen Európában. A aztán volt még egy olyan ötlet is, hogy esetleg a kisebb méretű termeléseket is megtekinthetnénk. Sajnos a GMO-król szóló vita egy kicsit falsképet rajzolt az európai növénytermesztő szektorról, a világ más részeihez képest, ahol nagyon sok kis és középvállalkozás működik ezen a területen, például a, a gyümölcstermesztéssel kapcsolatban. A bizottság dolgozik egy tanulmányon, amely erről is kicsit világosabb képet próbál majd rajzolni, ugyanis Tudjuk, hogy nem csak nagy vállalatok foglalkoznak növénynemesítéssel Európában sem, hanem nagyon sok KKV is. Úgy gondoljuk, hogy a vetőmag piacra juttatásáról szóló jogszabályok majd támogatni fogják ezeket a kis és középvállalatokat, mert a marketing szempontjából és a piacra juttatás szempontjából így egyenlőbb feltételeket fog majd biztosítani nekik a növény szaporító anyagokról szóló dossziét, ahogy tudjuk, 30, szeptember 30-ára halasztották. Ez is, ez is kapcsolatban van a jelenlegi témával. Erről csak röviden azt mondanám el, hogy a, a fajta tesztelésre kapcsolatban azt a javaslatot fogjuk tenni, hogy az új növényfajták termesztésével kapcsolatban új feltételeket fogunk majd megalkotni, illetve harmonizálni fogjuk ezeket a feltételeket, és mindezek között az lesz a legfontosabb, hogy minél fenntarthatóbbak legyenek ezek a növényfajtások, a nagy növényfajták. Mindenek előtt az az érdekünk, hogy ellenállóbbak legyenek, hogy minél kevesebbet kelljen költeni a betegség megelőzése, illetve az éghajlatváltozásnak megfelelően szeretnénk, hogyha minél több kevés vízigényű, kis vízigényű, viszont szárazságot jó tűrő növényt termesztenének ki. Úgy gondoljuk, hogy a tudományos kutatás ezen belül nagyon fontos, és új megközelítéseket javaslunk ennek okán, annak érdekében, hogy minél sokrétűbb legyen az elérhet, ezzel kapcsolatban elérhető anyag. Támogatni fogjuk a gazdálkodókat és a kertészeket, akik a saját gazdaságaikban foglalkoznak növénynemesítő tevékenységgel. Végül pedig a tagállamokon belül folyó fajt, hivatalos fajta ö, tesztelés, illetve kísérletezés. Ezzel kapcsolatban egy ajánlási listát készítettünk el, amely arról szól, hogy a gazdálkodóknak milyen információkat kell eljutatni a növénynemesítési kísérletekről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogyha nincs több megjegyzés ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban, akkor visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, és megkérdezném, hogy kíván-e hozzátenni valamit a felvetett kérdésekhez. Köszönöm szépen, elnök úr! meg kell, hogy mondjam, nagyon örülök neki, hogy ilyen sokféle véleményt hallottunk a témával kapcsolatban az ülésen. Nagyon nagy kreativitásról árulkodik ez. Október 15-én egy rövid meghallgatást fogunk tartani három különböző tudós meghívásával. Ez a meghallgatás arról fog szólni, hogy milyen növénynemesítő technikák léteznek ma. Jó tudni, hogy milyen technikák vannak, mert akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen Eh, hogy melyiknek vagyunk ellene, és melyiket támogatnánk. Az egyik téma ez lesz, a másik pedig a biogazdálkodással foglalkozó amerikai eh, vendég lesz, aki eh, ezzel kapcsolatban ad nekünk majd új, új információkat. Nagyon jó kezdetet fog ez biztosítani az ebben a témában folytatott munkáknak. Nagyon fontos, hogy jó alapokon indulhassunk, aztán majd később levonjuk a következtetéseket. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Azt hiszem, hogy ez a meghallgatás tényleg nagyon hasznos lesz majd munkánk számára, tehát no, ezen kívül még november 25-én lesz egy második eszmecsere, december 2-a lesz a módosítók benyújtásának határideje, és valamikor januárban vagy februárban tudunk szavazni a saját kezdeményesű jelentésről. Elnézést kérek. visszavenném. Ja, azt hittem, hogy már az állategészségügy, már az állategészségügy témájánál vagyunk. Igen, már rá is térünk a következő napi rendi pontra, az állategészségügyről szóló jelentésre, amelynek valóban ön asszonyom az előadója. Az állat és növényegészségügyről szóló felülvizsgálat harmadik nagyon nagy része az állategészségügyi jogalkotáscsomag, majdnem 50 különböző irányelvet és rendeletet tartalmaz, és majdnem 400 különböző másodlagos jogalkotási aktust, amelyek közül van, amelyik 64, 1964-ből származik. Az állategészségügyről szóló javaslat egy egyszerű, átlátható, világos jogalkotási keretet szeretne teremteni az állategészségügynek az Európai Unión belül, és Marit Polzen elnök helyettes asszony a jelentéstevője ennek a témának, úgyhogy vissza is adom neki a szót. Úgy tűnik, hogy ez az ön napja ma, asszonyom. Köszönöm szépen. Kedves kollégáim! Most a Szánkó csomag egy másik részét fogjuk megvitatni. Ezzel a jogalkotási területe kapcsolatban is ki kell alakítani az álláspontunkat. És úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi rendelkezési rendeletjavaslat jelen a majdnem 40 különböző irányelvet és rendeletet fog helyettesíteni, úgyhogy jogi szempontból meglehetősen komplikált dokumentumról van szó. Először is a következőre szeretném fölhívni a figyelmet. Kedves barátaim, kérem, hogy mindent, amit eddig az állategészségügyel kapcsolatban tudnak, azt felejtsék el. Ez a jogalkotási javaslat nem arról szól, hogy az állatok egészségi állapota milyen, ez a fertőző állatbetegségekről szóló dokumentum lesz. Úgyhogy nem az állategészségügyről van itt szó, nem, és, és nem az állatok egészségi állapotáról, nem az olyan betegségekről van szó ebben a dokumentumban, amelyek nem fertőzőek, hanem csak a fertőző betegségekről. És úgy gondolom, hogy emiatt a dosszié címe sem teljesen ko- korrekt, úgy gondolom, hogy inkább a fertőző betegségek elleni védelemről szóló jogszabályról kellene beszélnünk ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy van egy sor olyan civil szervezet és más állatvédő csoportosulás, amely ezt a jogalkotási javaslatot teljesen félreértette, mert félreértik a cím miatt a témát. Tehát ezt világosan tudnunk kell, hogy nem az állategészségügyről szól ez a jogalkotási javaslat, hanem a fertőző betegségekről. Hadd mondjam el tehát részletesebben, hogy miről szól. Olyan katasztrófa helyzetekről, mint például a sertéspestis, vagy a száj- és körömfájás, szalmonella járványok, és hasonló járványok. Amikor ezekről a fertőző betegségekről beszélünk, azt a helyzetet látjuk, hogy a betegségek 70%-a olyan betegség, amely emberekre is, tehát nem csak állatokra, hanem emberekre is átterjedhet. A fennmaradó 30% pedig csak állatokat fertőzhet meg. És aki rendelkezik némi élettapasztalattal, az tudja, hogy az ilyesfajta járványok katasztrofális következményekkel járhatnak az állatokra, az emberekre, a társadalomra és a gazdaságra nézve is. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon precíz jogalkotási, jogi kereteket alakítsunk ki, hogy olyan rendszereket teremtsünk, amelyeken belül nagyon gyorsan meg lehet állapítani, hogy honnan indultak ki a járványok, és meg lehet akadályozni a járványok, illetve a betegségek terjedését. Ezután következik az a sok egymásnak ellentmondó elem, amelyről külön szólni kell. Hogyha kicsit alaposabban elolvassák majd az anyagot, látjuk, hogy nagyon sok delegált aktusról, jogi aktusról, illetve végrehajtási jogi aktusról van szó. Ezek egyre másra előbukkannak a szövegben. Majdnem minden cikk, majdnem minden pont azzal végződik, végződik hogy a bizottságnak joga van végrehajtásért a delegált aktusok formájában eldönteni, hogy, a, hogy az űrlapok hogy nézzenek ki, hogy milyen betegségek szerepeljenek a járványos betegségek listáján, hogy milyen állatfajok szerepeljenek az ellenőrzött állatok listáján. Ez bizony nagyon nagy probléma. Ugyanis itt tudományról van szó, tudományos kutatásról, tudományos adatokról van szó, illetve arról is, hogy kezelni kell tudni újonnan megjelent, még eddig nem ismert betegségeket. Arról is szó van, hogy nagyon gyorsan kell a járványok elterjedését megakadályozni, és egyszerűen ezt nem lehet kizárólag delegált aktusokkal elintézni. Fontos, hogy különböző különböző technikai rendelkezések is legyenek, amelyek segítségével nagyon gyorsan reagálni lehet. Többek között ez is az, ami bonyolultabbá teszi az adott terület szabályozását. Még van valami más, amire szintén figyelemmel kell lennünk, mégpedig az, hogy a szabad belső piac, amiről ugye tudjuk, hogy a gazdasági válság miatt nagyon nagy munkanélküliség alatt nyög, kiterjesztésre szorul, élénkítésre szorul. Viszont az állatokkal, illetve az állati termékekkel való kereskedelem magában is fertőzési kockázatot jelent. Hogy lehet tehát megvalósítani a termékek szabad áramlását a belső piacon, hogyha a szabad áramlás ugyanakkor a járványok szabad áramlását, a betegségek szabad áramlását is lehetővé teszi. Ez a nehéz kérdés. Az állat jólét kérdése, illetve az állatokkal való bánásmód kérdése szintén felmerül, de ez az adott jogalkotási javaslat biológiai biztonságról szóló részében szerepel. Azért fontos ez, mert hogyha az állatokat nem kezeljük megfelelően, hogyha nem utaztatjuk őket a megfelelő gondos, gondossággal, akkor az szintén növeli a járványok kockázatát és a betegségek kockázatát. Hogy tudjuk ezt kezelni? Hogy tudjuk ezt a problémát elkerülni? Van még egy rész, amelyel kapcsolatban kételjeim vannak mégpedig az olyan baktériumok, amelyek rezisztensek az antibiotikumokra. Ezeket a baktérium törzseket is hozzászámítják ennek a jogas, jogalkotó javaslatnak az elkészítői a járványos betegségekhez. Ez pozitív. Jó, hogy az antibiotikum rezisztens baktériumok a fertőző betegségek alatt szerepelnek, hogy ide tartóznak, de ugye ezek úgy alakulnak ki, hogy a tenyésztők túlzott mértékben alkalmaznak antibiotikumokat, és akkor meg már nem fertőző betegségekről van szó, mert az antibiotikumokat nem fertőző betegség ellen adják az állatoknak, hanem megelőzésképpen, illetve az állattenyésztés során be nem tartott szabályok miatt, illetve a szabályok be nem tartása miatt kialakult problémákra adják az orvosságokat, illetve az antibiotikumokat. Úgyhogy ezt a kérdést is kicsit alaposabban át kell gondolni ennek a szövegnek a keretében. Ezek voltak azok a ö, témakörök, amelyek engem leginkább foglalkoztatnak a jogalkotási javaslatban. Hogyha elolvassák a szöveget, akkor azt fogják látni, hogy igazából majdnem kizárólag ellenőrzési rendszerekről szól, nagyon kevés biológia, illetve nagyon kevés praktikus javaslat szerepel benne. Igen, komplikált szövegről van szó, 257 cikkből áll. Nagyon nehéz áttekinteni. Attól félek, hogy majd egy több száz olyan módosító indítvány fog beérkezni, amelyek egyáltalán nem tartoznak ehhez a szöveghez, nem illeszkednek ennek a szövegnek a keretébe, hanem inkább az állatjóléti területhez tartoznak. Ezért nagyon fontosnak tartom ismét aláhúzni, hogy nem állatjólétről van szó a dokumentumban, hanem a járványos betegségek elterjedésének megakadályozására kialakítandó rendszerekről és az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről. De természetesen vitassuk meg a dokumentumot. Remélem, hogy mindenkinek lesz energiája ezt a hatalmas csomagot elolvasni, és hozzá tud szólni érdemi módon a vitához. Köszönöm. Cover. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon nagy feladat lesz. Köszönöm a jelentéstevőnek, és a hozzászólások jönnek. Garcia Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szép, köszönjük Paulsen asszonynak is ezt az előadást. Alapvető kérdésekről van itt szó az állategészségügy és jóléttel kapcsolatban. A kollégám nevében, aki a az árnyék jelentéstevő, szólalok itt most fel. Olaszország, Portugália és Ausztria hozzájárulását is figyelembe vesszük. Ez itt az állategészségügyel kapcsolatos javaslattal foglalkozik. Ezek az országok úgy látják, hogy nem tartották tiszteletben a szubszidaritás elvét Eh, amikor a delegált és az eh, végrehajtási aktusokat eh, használták. A szocialista frakció osztja ezt az aggodalmat, és Paulsen asszony is rámutatott. Több mint száz cikk juttat delegált aktusokkal kapcsolatos hatáskört a bizottságnak, és a végrehajtási aktusoknak nagy számát is láthatjuk. Ez egy intézményi, nem csak intézményi probléma, hanem politikai probléma is, amelyet meg kell oldanunk. E, mivel ezeknek a hatásköröknek olyan sok cikk e, ad utalást, amelyek az állatok tenyésztését, szállítását e, fogalmazza meg. Az árnyék jelentés tevőt arra ösztönözte, hogy az állatbetegségek listájával kapcsolatban a bizottsággal eszmecserét kell folytatni, azért, hogy a bizottság rendkívüli intézkedéseket tehessen, hogyha sürgős esetekről van szó. De itt azért olyan kérdésekről van szó, amelyet parlament és tanácsi szinten kellene rendezni. Ezen kívül felmerül annak a kérdése is, hogy a delegált aktusokat hogyan szervezik meg, és hogyan szabályozzák ezt a hatáskört, azért, hogy olyan jogszabályok hozzanak, jöjjenek létre, amelyeket a szakemberek is alkalmazni tudnak. Azt szeretnénk, hogyha az EU-n kívüli fogyasztók is hozzáférhetnének ezekhez a szabályokhoz, amelyek az egészségügyi standardokat szabályozzák. Például, hogyha az Egyesült Államokba akarnak exportálni, és hogyha megvizsgáljuk az EU és az Egyesült Államok közötti szabad kereskedelmi rendelkezéseket, akkor láthatjuk, hogy erre szükség van. Beszéltünk a kék nyelvbetegségről, a száj és koromfájásról, stb., amelyek az EU-ba és az e- Egyesült Államok piacára irányuló termékeknek a belépését megakadályozza, és ezekre és más ilyen akadályokra megoldást kell találni. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Schmidt úr kap szót. Köszönöm, Smith úr. Köszönjük szépen Paulsen asszonynak, aki eh, nagyon sok munkát végzett, és ma többször eh, felszólal, eh, és nagyon örülünk neki, hogy ő a jelentéstevője ennek a jelentésnek, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés. És örülök annak, hogy itt nem csak az, egy, az állat egészségügyre kapcsolatos. Van erre külön megszabály, jogszabály, amelyet a bizottság dolgozik ki, és ez itt a, a betegségek féken tartásával kapcsolatos. És a bizottság megpróbált egy eléggé erőíró preskriptív EU keretet létrehozni, amely a tagállamoknak a rugalmasságát korlátozta volna. Én úgy látom, hogy a végrehajtási és a delegált aktusokkal kapcsolatban úgy kell eljárni, hogy ez a tagállamok között ne okozzon keserű szájízt nem tudom, hogy mi a megoldás erre e, a kérdésre, de e, bizonyos tagállamok parlamentjei már vizsgálják ezt a kérdést. Minden esetre ez a javaslat még nem a végső formájában van, és épp ezért e, szerint a delegált aktusokat korlátozni kell, jobban korlátozni, mint ahogy jelenleg vannak korlátozva. Nos, ezen kívül két kérdésre szeretnék reflektálni. E, és elsősorban a bizottsághoz célznak célzom e, ezt a kérdést, hogy EU szinten tudjuk-e a kutató laboratóriumoknak a munkáját segíteni. Aztán e, szeretném, hogyha az állat melléktermékek, a szalmonella, a zoonózis, stb., amelyek fertőző betegségek, miért nem tartoznak ide? Ez a, ennek a négy kérdésnek a keretbe belevétele az nem károsítaná ezt a rendeletet, tehát nagyon sok munka vár még ránk. Köszönöm szépen. Jégle asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az első köszönet az jelentéstevő asszony illeti, nagyon sokat dolgozott a jelentésen, és nagyon szorosan együttműködött az összes árnyék jelentéstevővel. Azt is megköszönöm, hogy az egész problematikát nagyon jól bevezette és nagyon jól leírta. És hogyha elindulunk ezen az úton, amelyet ő javasolt, ahogy azt az árnyék tevőkkel tartott vita, vitán is ki, megértettük, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladunk majd, és elsősorban annak örülök, hogy mindenki egyetért abban, hogy a delegált aktusok és a végrehajtási aktusok ügyében, hogy döntsünk. Nagyon jól kell át, jól át kell gondolnunk, hogy mi és milyen alapon kerüljön eldöntésre, és hogy hol legyen ez a döntés, a bizottságnál, vagy ne a bizottságnál. Azon kívül már most is nagyon világosan ki, ki kell jelent, tennünk, hogy itt a járványokról van szó, az fertőző betegségekről, és arról, hogy a betegségek elterjedését megakadályozzuk, illetve hogy egy járvány kitörését megakadályozzuk. Egyszerűen nem megy, nem lehetséges ebbe a jelentésbe, illetve ebbe a jogalkotási javaslatban mást bele szuszakolni, mert már egy eleve eléggé tartalmas. Koncentrálni kell ezekre a legfontosabb kérdésekre, és nem szabad mást megpróbálni hozzátenni. Néhány konkrét problémát okozó kérdés még az 5-8. cikkig terjedő rész, hogy a biodiverzitás és a környezet szennyezés kérdését hogy vonjuk be ide, hiszen fontos a számomra az, hogy a, szám, fontos a számomra az, hogy a négyes cikkben a, az állatorvosok, illetve az állatfajták meghatározása nagyon konkrét legyen, illetve hogy a fogalom meghatározások során felhasznált feltételek sora nem egészen kielégítő. Aztán a parlamentben párhuzamosan folyó eljárások vannak, meg kell nagyon vigyázni kell arra, hogy a parlamenten belül nehogy a különböző dossziékat különböző jogalapokon kezdjük el vizsgálni, ugyanis az nagyon nagy zavart okozna. Aztán az házi állatok húsokról is szó van, illetve a különböző húsfajták címkézéséről. Sok olyan kérdés van, amelyel kapcsolatban nagyon világossá kell és pontossá kell tenni a szöveget, és amelyel kapcsolatban egyez, megegyezésre kell jutnunk. Az antibiotikumok kérdése is nagyon fontos téma amelyet meg kell jelen, említeni a jelentésben, de ez ugye sokkal szélesebb körű kérdés, mint ez a jelenlegi uh, rendelen, és majd a, a csomagban szereplő más jogalkotási javaslatokhoz is hozzá fog tartozni. Minden esetén azt javaslom, hogy Pauzen asszony által felvázolt vonalat kövessük, mert ha ezt tesszük, akkor nagyon jó jelentést fogunk tudni kialakítani, és a parlament nagyon erős jelzést tud majd adni, szükség is lesz erre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Jegle asszony. Most Ajózó asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Környezetvédelmi Bizottságban vagyok árnyék jelentéstéve, és nagyon hálásak vagyunk Pauzan asszonynak. E, ez a jelentés nem az állati jóléttel foglalkozik, Persze, fontos ez a kérdés is. A bizottság egy közös rendszert javasol, És akár csak a növényvédelemmel kapcsolatban a bizottság valóban visszaél a delegált aktusok lehetőségével. És a javaslatai ennek megfelelően fogalmazódtak meg. De azért ez egy jó alap, amin persze lehet javítani. E bizonyos meghatározásokat világossá kell tenni ugyanakkor. fogságban lévő állatok, a vadállatok, amely nem azonos az extenzív gazdálkodásban használt állatokkal, mind fontos definíciók. És itt ebben a rendeletben a vadállatoknak a betegségeiről is szó van, amelyet azért elég nehéz szabályozni. A bizottság beszél a harmadik országokban történő um, exportról is. E, de ez akárcsak a növényvédelemben a tagállamok hatáskörébe tartozik két oldalú megállapodások keretében a harmadik országokkal. E, a kilences cikkben e, van egy probléma, mert arról van szó, hogy minden vállalkozó nak ismernie kell az állategészség ügyet. Most ez mit jelent, hogy ehhez valamiféle bizonyítvány kell? De, mint mondtam, vadállatokkal kapcsolatban ezt azért elég nehéz megvalósítani. a kockázatok azonosítását illetően e, az információ formáját szabályozni kellene. Az az érzésem, hogy a bizottság a tagállamok közötti állatmozgatást is szabályozni akarja. Lehet, hogy nem jól látom, de hát az ilyenfajta döntéseket a tagállamokra kellene hagyni, hiszen ezt nagyon rövid időn belül kell hozni az ilyenfajta döntést. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Edmond és úr kap szót. Elnök úr, itt is egyszerű a téma, két szóból áll, állat egészségügy. Arról beszélünk, hogy egy egészséges állat nagyobb valószínűséggel marad életben. E, Nagy-Britanniában a jogszabály, amelyet e, be akarnak vezetni pár éven belül, millió számra fogja legyilkolni a tyúkokat, a szárnyasokat, minden, mindenképpen meg kell tiltanunk az infravörös csőr levágást a, a csirke állománynál. Ez igazából sokkal messzebb megy, mint ha például a férfiaknál a kőmetélés kérdését feszegetnénk. Ha ez az infravörös sugárral lecsípett csőr, ez nagyon rossz. Ugye, hogyha normális a, a szárnyasnak a csőre, akkor az megcsípi a másikat, ez nyilvánvalóan vért serkent ki a másik sebzett állatból, ez beindít egyfajta kanibalizmust az állományban. A baromfi iparban, Angliában megpróbáltuk ezt a tébolyt valahogy korlátozni, ez tulajdonképpen az Európai Uniótól származó elmebaj. Megpróbálják ezt valahogy ránk kényszeríteni. 14 hónapig eh, van egy állomány nálunk a gazdaságban, valahogy meg kellene oldanunk, hogy addig ne csípjék le a csőrüket. Eh, eh, volt egy gazda, aki egyszerűen feladta, behívott egy embert, aki 18 hónapos korukban hát, lecsípte a csőröket. Ez azt jelentette, hogy igen gyorsan napi 500 baromfit vesztett el, mert kitört a kanibalizmus az állomány között. Ugye a baromfinak ez a természete, nem kellene kiprovokálni, hogy ez a kanibalizmus elinduljon. Tehát, hogyha már egyszer állat, állatok jól létéről beszélünk, akkor ne olyan jogszabályokat hozzunk, amelyek pusztítják az állományt. Köszönöm. Wyczerpaliśmy... Elnök. Ezzel kimerült a hozzászólók listája. Így tehát a bizottság képviselőjéhez fordulok. Albertól megadom a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkát, valamint köszönet az összes hozzászólónak, aki ebben a vitában részt vett. Ez egy nagyon jó fogadtatásnak számít a bizottság javaslatával kapcsolatban. Tudom, hogy ez kicsit nagyra törő javaslat, de emlékeztetnék arra, hogy ez 40 korábban elfogadott jogszabályt váltanak ki, amelyet a tanács és a bizottság fogadott el. Ez egy rendkívül bonyolult jogszabály, nagyon nagy munka, úgyhogy nagyon komolyan kell még dolgozni rajta a parlament és a tanács hozzájárulása rendkívül fontos lesz a munkánkban, hiszen ezzel tovább vihetjük a jogalkotási folyamatot. Most, amit önöktől hallottam, e, igazából nem is számítottam rá, de önöket aggasztja, hogy milyen nagy számban vannak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok. Ne felejtsék el, hogy 40 már meglevő jogszabályt próbálunk kiváltani. Egyébként ebben, ezekben száz számra van felhatalmazáson alapuló jogi aktus, illetve vannak másodlagos jogszabályok, amelyek a megelőző komitológiai eljárás lévén, révén jöttek létre. Ez tehát más szóval azt jelenti, hogy masszív módon egyszerűsíteni akarunk és fogunk. Nyilván szeretnénk, hogyha a javaslataink eh, arányosak lennének, hmm, mindenképpen eh, a egyensúlyban akarjuk tartani a delegált és a végrehajtási aktusokat örömmel figyelembe vesszük az összes inputot, amit önök a elénk tárnak. Szeretnénk folytatni a megbeszélést önökkel. Remélem, hogy folytatni tudjuk a munkát az önök a javaslatainak a figyelembevételével. Eh, ez alapjában véve nem az állatok jólétéről szóló téma, de figyelembe vesszük azt is. Egyébként nagyon sok hivatkozást is tartalmaz az anyag az állatok jólétére, de egyúttal eh, tisztán látjuk, hogy miféle kritériumokra van szükség ahhoz, hogy diagnosztizáljunk állatbetegségeket. Ezek nem az állatok jólétével kapcsolatosak. A kék nyelv, a sertis, pestis nyilvánvaló olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. A járványok nagyon veszélyes dolgok, és természetesen visszahatnak az állatok jól létére is. Alapjában véve azt is szeretnénk elérni, hogy a munkánk révén javulhasson az állatoknak az életkörülménye. Mindenképpen számítunk arra, hogy önök tov- további véleményekkel segítik a munkánkat. A mikrobiológiai eh, vonatkozásokról már van egy létező irányelv, például a zónózis kérdése ugyancsak egy leszabályozott terület immár. Ez a mostani bizottsági javaslat nem hat vissza az előbb említett jogszabályokra. A, a további javaslatok tartalmazhatnak utalásokat a, a, a a rezisztencia kérdésére, a, de egyébként szükség volna a patogének vizsgálatára, meg kellene vizsgálni a, a mikrobiális rezisztencia kérdését. Ez a most születendő anyag, segíteni fog abban is, hogy az állatbetegségeknek a kezelése hatékonyabb legyen. Amennyiben a patogének például az emberi egészségre is veszélyt jelentenek, azt teljesen külön kellene kezelni egy új jogszabályban, illetve mindenképpen az a szándék, hogy a meglevő jogszabályt javítsuk, tegyük jobbá. Gondoskodnunk kell arról, hogy amikor gyógyszerkészítményeket használnak, akkor ezt szabályos, szabályozott körülmények között tegyék, és ne hasson ez vissza például az állatok egészségére, illetve a, állatról emberre terjedő betegségeket se mozdítsa elő. A gyógyszerkészítmények területén odafigyelünk, hogy kezeljük és vizsgáljuk az összes várható problémát, kifejletet, amely a gyógyszerekből adódhat. Még valami hangzott el, az egyik képviselő mondta, hogy miféle piaci termékek vannak, hogy ezek szabályozottan vannak-e ott vagy sem. Nyilvánvaló, hogy nemzeti szinten már léteznek eh, megfelelő szabályok az állatok mozgatásával kapcsolatban. Ez a jelenlegi javaslat a meglevő helyzetet nem igazán változtatná meg, hiszen az állatok mozgatása, eladása nagyon részletesen van szabályozva minden tagállamban. végül is a tagállamok saját hatáskörben döntenek arról, hogy az állatokat hogy mozgatják, hogyan kezelik a saját területükön belül, ebben nem óhajtunk beleszólni. Az import kérdése. Ez is egy másik ügy, és meg kell mondanom, hogy ez a terület, ahol a bizottság nem igazán hatékonyan rendelkezett. Itt hatékonyabbá akarjuk tenni az egészségügyi előírásokat az állatokkal kapcsolatban, illetve az állati eredetű termékekkel kapcsolatban is. Tehát ez ott az import. Most nézzük az export kérdését. A javaslat számos oknál fogva kreatív. Ugye egyik szándéka az, hogy jobbá tegye az állategészségügyre vonatkozó EU-s előírásokat. Ugyanakkor vannak harmadik országok, Számunkra a saját jogszabályaink nagyon fontosak, szeretnénk elérni, hogy ezeket figyelembe vegyék azokban az országokban is. Az, ár, az Európai Unió számos területet szabályoz, de hát van olyan, amikor úgy érezzük legalábbis, hogy süket fülekre találunk, hiába beszélünk. A harmadik országok nem veszik ezeket figyelembe, és bizonyos esetekben az előírásaink miatt nem veszik át a mi áruinkat, a mi termékeinket. Úgyhogy itt az a dolgunk, hogy elmagyarázzuk a harmadik országoknak, hogy a jogszabályok speciális célból születtek, ezek szabályozzák az exportunkat, és ezek biztosítják a minőséget. Aztán a, a referencia laboratóriumok. Ez is egy olyan téma, amire konkrét kérdést kell adni jelenleg 14 ilyen működik az Európai Unión belül. Ezek foglalkoznak a különféle állatbetegségekkel. Abszolút létfontosságú tényezők ezek, és alapvetően fontosak a, a szabályaink szempontjából. Ezek szerves részét képezik annak, hogy biztosítani tudjuk az unió belül az állat egészségügyet a laborok nagyon jó munkát végeztek, határon átnyúló tevékenységet is végeznek. Kivívták a, a valóban komoly és méreható bizalmat. Nagyon jelentősen hozzájárulnak az állategészségügyhöz. A bizottság ennél fogva azt szeretné, hogy ezeknek a referencia laboroknak megerősödjenek a hatáskörei. Meg szeretnénk oldani, hogy több pénz kerülhessen a költségvetésbe. Ez jelezné a bizottság szándékát, hogy ezt a bizonyos rendelkezést egyrészt megerősítsük, másrészt kitágítsuk. A bizottsági javaslat beszél különféle diagnosztikai anyagokról. A múltban előbukkantak állatbetegségek, és néha nehéz volt megbecsülni, hogy ezeknek mi a várható piaci hatása, vagy mi lesz a hatása. Nagyon fontos, hogy a diagnosztikai anyagok rendelkezésre álljanak, Általában hivatkozunk adatbázisokra, amelyeket a referencia laboratóriumok építettek fel és tartanak napra készen. Ez rendkívül fontos. Ezért is szükség van arra, hogy a referencia labor megfelelő finanszírozással rendelkezzen, illetve az is fontos, hogy ezek egymás között cseréljék az információkat, hogy ezek az információk mindig naprakészek legyenek. elhangzott elhangzott hozzászólás a zónózissal kapcsolatos jogszabály kérdésében is. A bizottság anyaga valójában felülírja a meglevő jogszabályt. A az antimikrobiális rész nem váltja ki a meglevő jogszabályokat. Ezek továbbra is érvényben maradnak, hiszen a hatásuk érzékelhető a közegészségügy területén is. Sőt, a közegészségügy az sokkal fontosabb, mint önmagában az állategészségügy kérdése nem akarjuk ezt a fajta jogszabályt tehát e, hatályon kívül helyezni vagy visszahívni. Még egy észrevétel, ugye a képzés, ez is nagyon fontos, tisztában vagyunk vele. Egy olyan szektorra van szükségünk, amelyik termelékeny, produktív, nyilvánvalóan szükség van arra, hogy az ott dolgozó emberek megfelelő minősítéssel és szakképesítéssel rendelkezzenek, ahhoz, hogy a feladataikat el tudják látni. nem akarok belemenni a szabadalmak, meg a licenszek eh, témájába. Ez majd egyszer a, a felhatalmazásokra alapuló jogi aktusok területén jön elő. A bizottság nem azt akarja eh, mondani, hogy valahogy szabályozzuk a, a vadon élő állatok betegségeinek a prevalenciáját. Ugye vannak, hát ezek a, vadon életű állatok jönnek, mennek a határokon keresztül, van olyan, amelyik az uniós határokon belül marad, de vannak, amelyek ki és bemennek a harmadik ország és az uniós országok között. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, például a farkasoknak a veszettségét próbáltuk valahogy kontrollálni. Ez ugye nem hajtható végre úgy, hogy szigorú ellenőrzési intézkedéseket foganítunk, foganatosítunk. Tehát talán mód van valamilyen pozitív intervencióra. Hölgyeim és uraim, én a magam részéről itt abba hagynám, de állok rendelkezésükre, hogyha kérdésük van, keressenek fel. Köszönöm a figyelmüket. Dziękujemy za wyjaśnienia. A, jeszcze... Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Jegle asszony szeretne még hozzászólni a témához. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést tennék a bizottság felé föl. A bizottság alaposan átgondolta-e, hogy az Európai Uniós szinten mit kellene szabályozni, teljesen konkrétan átgondolta-e, illetve azt, hogy mi kellene, hogy a nemzeti szubszidiaritás, a szubszidiaritás értelmében a nemzeti jogszabályok ható, hatáskörébe kellene, hogy maradjon. Más nem kíván kértést föltenni, úgyhogy megkérném a bizottság képviselőjét arra, hogy válaszolja meg a kérdést. Az előadó asszony is elmondta, hogy ez egy olyan jogszabályi javaslat, amely a járványos betegségekről, a fertőző betegségekről szól legfőképpen. Hogy miért? Azért, mert pontosan ez az a terület, ahol az európai szintű megközelítésnek valódi hozzáadott értéke van. Ezek azok a betegségek, amelyek nagyon könnyen át tudnak terjedni határokon keresztül. Teljesen evidens, hogy az Európai Uniós hozzáadott érték és az Európai Uniós szintű harmonizálás itt valóban indokolt. Tehát a betegségekről készített listának a követelményeit most pontosítottuk, annak érdekében, hogy teljesen világos legyen, hogy milyen betegségek esetében elengedhetetlen az Európai Uniós fellépés. Ugyanakkor bizonyos szabadságot hagyunk a tagállamoknak más betegségekkel szembeni fellépésre. Feltéve, hogyha ezek a fellépések nem mennek szembe az a jelenlegi jogszabály szövegével, illetve nem sértik az egységes belső piac elvét. Elmondanám ugyanis, hogy nagyon sok olyan esetet láttunk, amikor a járványok esetét használták ki bizonyos protekcionista intézkedések bevezetésére. Időnként harmadik országok például szintén eh, járványokkal indokolják meg az exportkorlátozásokat, amelyek nem mindig indokolhatók. Ezért kell nagyon óvatosan megteremteni az egyensúlyt az Európai Uniós, illetve a tagállami szintű beavatkozás között. A tagállami beavatkozásokat tehát korlátoznunk kell, ha ezt nem tesszük meg, akkor ugyanúgy a belső, piaci, belső piac ellen meghozott igazságtalan intézkedések örvényébe kerülünk, mint ahogy ez korábban is tapasztalható volt. Jegle asszony, elégedett a válaszsal? Bólogat. akkor most megkérném Polzen asszonyt, jelentéstevőnket, hogy ha kíván, akkor szóljon még hozzá utoljára ehhez a rendi ponthoz. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen minden hozzászólónak a megjegyzéseket, köszönöm az árnyék előadók és a bizottság hozzászólását is. Hogyha most össze szeretnénk foglalni a vitát, azt mondhatjuk, Világos, hogy nagyon fontos, hogy a keretek között megmaradjunk. És azokkal a fertőző betegségekkel kell csak foglalkoznunk, amelyek ellen a küzdelem Európai Uniós szinten indokolt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményt fogunk tudni elérni, és jó együttműködést fogunk tudni kialakítani a bizottsággal és a tanácssal is. és végül is egy személyes megjegyzésem lenne az árnyék előadók felé. Az elkövetkezendő két hétben nem leszek itt, személyes okok miatt nem fogok dolgozni, de október elején el fogjuk tudni kezdeni a munkát. Meg kell próbálnunk minél több, minél nagyobb egy egyetértésre jutni. És köszönöm szépen a mai hozzászólásokat. Köszönöm, hogy az elnök. Elmondanám, hogy az ezzel a témával kapcsolatos meghallgatás tehát november 25-én kerül megrendezésre. Az előző meghallgatás pedig az előző napi rendi ponttal kapcsolatosan október 5-én lesz majd. E, w takim razie kończymy, wyczerpaliśmy porządek obrad gdyż sprawozdanie... Hölgyeim és uraim, akkor a mai napi rendi pontokkal végeztünk is, mint hogy Szilvesztis úr mm, és az ő nem tudott jelen lenni, és ezért az ő véleményét elhalasztottuk későbbre. Néhány érdekes információ még. Kopa Kocseka kolléga koktélra szóló meghívást nyújtott át nekem, Ma este 6 órakor itt a parlamentben a, a G3-as ülésterem előtt rendezzük meg ezt a koktélpartit. Értesítettük a rendezőket, hogy lehet, hogy kicsit korábban befejezzük az ülést, és ezért tervezték, illetve szervezték hat órára ezt a kis találkozót. Korábbra sajnos nem lehetett tenni, de minden esetre mindenkit szeretettel meghív Kopák Kocsekasz úr egy italra. Hogy miért is? Azért, mert májusban egy olyan rend, versenyen vett részt, amelynek az volt a címe, hogy a mezőgazdaság fontos. Itt a szociális hálózatokon, a metroállomásokon, minden, minden más helyen is megpróbálták terjeszteni azt az üzenetet, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából és más szempontokból is, és ma fejezte be, ma, ma fejezték be, ma lett vége ennek a kampánynak. Paulo Castro kolléga majd a koktélparti során díjakat fog kiasztani, és szó lesz arról a politikai megállapodásról is, amely a kappal kapcsolatban született, illetve valószínűleg a mai általános helyzetről. Úgyhogy mivel a szervezetnek, mivel a Kopakocsekának a vezetői itt jelen lesznek, és nyilván majd az európai mezőgazdaság jövőjéről is szólni fognak, e, ezért e, gondolom, hogy minden résztvevő számára érdekes lehet ez a találkozó. Tehát szeretettel minden, meghívok mindenkit erre a koktélpartira. Most nagyon gyorsan befejeztük a munkát, szokatlan ez, de így sikerült. Hogyha nincsen megjegyzés vagy más hozzászólás, akkor holnap reggel 9 órakor folytatjuk majd a munkát. Már az ülés elején közöltem mindenkivel, hogy milyen változtatások vannak a napi rendben. Tehát a kopakocsek a szervezésében egy koktélparti 6 órakor. Köszönöm a részvételt.